Vamos a empezar la, la sesión. Buenas tardes a todos y a todos. Jó napot kívánok mindenkit, mindenkinek. Először is fogadjuk el a május 4-i, 5 ülésünk jegyzőkönyvét. Van-e bárkinek észrevétel ezzel kapcsolatban? Hogyha nincsen, akkor a jegyzőkönyvet elfogadott, mert tekintjük. Közlendőm is van. Az ötös napirendi pont, az ötös és a hatos napirendi pontot elhalasztjuk. Ez idáig ugyanis még nem jött létre megállapodás a szakbizottság elnökségében erről a napirendi pontról. Kezdjük most José Manuel Fernándessel a 2016-os évi költségvetésről szóló eszmecserét. A bizottság május 24-én benyújtotta a költségvetési tervezetét, a jelentéstevőzen dolgozik, és ez a vita jó lehetőséget kínál arra, hogy az AFET megnyilvánuljon és elmondja, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Unió tevékenységét a világon megfelelő pénzügyi támogatással biztosítsuk. Betekinthetünk abba, hogy a következő költségvetési évnek milyen prioritásai lesznek. Nagyon fontos, hogy megfelelő pénzügyi támogatással zünk ahhoz, hogy az Európai Unió nemzetközi fellépését biztosítsuk. Megadom már most Fernández képviselőnek a szót, és tájékoztatni fog arról, hogy melyek a benyomásai a 2016-os költségvetési évről. Eh, no, volevo... Mm, Csak egy valamit szeretnék mondani, egy valamit szeretnék kérni a halasztás kapcsán. Én vagyok az árnyék jelentéstevője ennek a két dossziének, és kérdezem, hogy milyen oknál fogva, miért halasztjuk el a tárgyalását, mikorra halasztjuk el, ¿Quiere usted, señora? Bueno, yo, eh, la información que tenemos es que no se... Nos, az az információ, melyen rendelkezem, a koordinátorok még nem egyeztettek erről a dosszéről, jövő heti koordinátor ülés napirendjére kerül ez. Ilyen módon tehát nem tudjuk, hogy mikor kerül napirendre a vitája ennek a dossziének. Köszönöm szépen, elnök úr. Perdone, disculpe. Tessék, parancsoljon kollega, őnél szó. Köszönöm szépen. Azért jövök ide, hogy elmagyarázzam iránymutatásainkat, és azért is, mert a múlt héten, 27-én az Európai Bizottság egy javaslat talált elő a költségvetés tekintetében. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy általános értelemben a 3A besorolást szeretnénk megcélozni, a KKV-k tekintetében szintén, és a szolidaritás, a belső szolidaritás is ugyanilyen fontos prioritás szempont számunkra, illetve a külső szolidaritás is. A négyes fejezet számunkra prioritás, ezt elfogadtuk a plenárison, én azt hiszem, hogy itt ebben az állásfoglalásban csak evidenciák hangzanak el. Teljesen normális az, hogy a bizottság és a tanács be kell tartsa a kompromisszumot és a vállalásait, és a pénzügyi keretet, a több éves pénzügyi keretet. Ez pedig azt jelenti, hogy a kompromisszumokat tiszteletben kell tartani, és ugyanakkor megfelelő pénzt kell adni azokra a vállalt feladatokra, a kifizetési előirányzatokra, és arra is gondolok, hogy a nem felhasznált mozgásterben lévő pénzt is felhasználjuk, ugyanis ez szerepel a rendeletben is, és ezzel kapcsolatban egy új cikket vezettünk be, ez a 14-es cikk, ez pedig azt mondja ki, hogy a kötelezettségvállalásainkat, amiket nem használunk fel egy évben, azt utána a következő évben fel lehet használni. Főként a munkahelyteremtés, gazdasági növekedés megvalósítása érdekében. Ezt pedig állandóan hangsúlyoznunk kell, mert a tanács azt szeretné, hogyha ezt a marzsot csökkentenénk, és nem akarja felhasználni ezt, mert pedig szerintem már eleve nagyon alacsony a szintje ennek az egész pénzügyi keretnek. De pont a rugalmasság itt a kulcs szó, Az lenne tehát az egyik legfontosabb gondolat, hogy fel tudjuk használni ezeket a nem felhasznált tartalékokat június 4-én, tehát nem sokára, az új kísérleti tervek bemutatásának időpontja. Ez nagyon fontos lehet, június 17-én pedig el kell fogadni a költségvetéssel kapcsolatos véleményeket, és azután következik a szavazás a szakbizottságokban szeptember közepén, pedig októberben szeretnénk erről szavazni a büdzsészakbizottságban, október 12-13-a pedig a szakbizottságban fogunk erről szavazni, és októberben vagy a novemberi plenárison fogunk ezen, erről plenáris szinten szavazni, azután pedig jöhet az egyeztetés. A bizottság május 27-én elég pozitív, globálisan pozitívnak mondható költségvetést terjesztett be, ez a globális Európa, tehát a négyes fejezet kapcsán is elég pozitívnak mondható, de a kompromisszumok betartatása terén azért vannak problémák, és pont ebből fakad az, hogy eléggé jelentősen megnövekedett a kifizetések szintje, és a kötelezettségvállalások, tehát a commitments részben is. Amikor a bizottsági javaslatról beszélünk, akkor a szomszédságpolitikára 4,9%-os növekedést irányoztunk elő, és a külügyi területen szintén növekedést tapasztalhatunk 2015-höz képest, vagy a korábbi évhez képest, tehát itt most a 2015-ös év a viszonyítási év, és aztán itt van az atombiztonsági együttműködés, ez is egy fontos eszköz, ennek a, ezen a területen is további növekedéseket irányoztunk elő. A szomszédságpolitika területén 34%-os növekedés van. A kisebb programok tekintetében, mint a külső garancia, 68%-os növekedés, illetve a polgári védelmi mechanizmus terén szintén 44%-os növekedést könyvelhetünk el és a béketeremtési, stabilitási eszköz területén szintén. Tehát ez mind azt mutatja, hogy igenis jelentős növekedéssel számolhatunk. Legyünk realisták. Ez a javaslat alapvetően pozitív, jó irányba mutat, arra kell emlékeztetni, hogy nagyon is szégyenletes az, hogy a négyes fejezetben csak a kifizetési késések miatt 1,7 millió euróval kellett kárpótolnunk. Ez problémás, 2016-ban, tehát meg kell oldanunk ezt a kérdést, mert pont emiatt mondom, hogy a bizottsági javaslat azért jó irányba mutat, mert végre a szükséges kifizetések belekerültek a költségvetés tervezetbe. És nem kell a lehetetlennel harcolnunk. Ami a prioritásokat illeti, ezzel kapcsolatban a bizottság véleménye érdekel, a szakbizottság véleménye, és az önök prioritásai számomra fontosak, annak érdekében, hogy realista, objektív büdzsét készítsünk elő, és felelősség teljesen tudjunk döntéseket hozni a kompromisszumok tiszteletben tartása mellett. És természetesen mindezt úgy, hogy az előbb említett prioritásokat tiszteletben tartjuk. Tehát így szeretném látni az önök véleményét, amit mindenképpen tiszteletben fogunk tartani. Köszönöm, Fernández. Köszönjük szépen, Fernández kollega, biztos vagyok bennem, hogy a képviselőtársaim reagálnak majd minden arra, amit elhangzott. Először is Preda kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszöntet szeretnék mondani először is Fernández úrnak. aki eljött a szakbizottságunkba, és nagyon örülök annak, ami a bizottsági költségetes növelését illeti a kötelezettségvárásoknál, illetve a kifizetéseknél a négyes cím a külpolitikát érinti az Európai Unióban. Meg vagyok győződve arról, hogy annak érdekében, hogy ha az Európai Unió szeretné tölteni azt a szerepet nemzetközi szintéren, amit eh, kitűzött magának, ezekre a forrásokra szükség van. Tehát a bizottság plusz forrását üdvözöljük, és meg szeretném említeni a kötelezettségvállalásoknál, amely a béketeremtéshez történő eszközöket illeti, ezeket eh, felfüggesztették pénzügyi okok miatt részben. Éppen ezért természetesen úgy gondolom, hogy az elmúlt hónapokat illeti az AFED-ben, a szomszédsági politika jelentette az egyik prioritást. Tehát nagyon fontos, hogy az Európai Szomszédsági Eszköz megfelelő finanszírozást kapjon, annak érdekében, hogy támogathassuk azokat az országokat, akik nehézségben vannak. Ezen kívül nagyon fontos, hogy ez a költségvetés, az összévék költségvetés tükrözze céljainkat a demokrácia, az emberi jogok területén, a szomszédsági politikában. Rövid kérdést szeretnék intézni Fernandez úrhoz a tanács magatartását illetően vannak egy jelek arra vonatkozóan, hogy lesz növekedés a bizottsági költségvetés tervezetben, amely felszabadíthatna bizonyos kifizetéseket. Illetve a végső költségvetés a kerekű szomszédsági politikánk legfőbb céljait tükrözni tudná-e majd finanszírozásában is. Köszönöm. Köszönjük szépen, Preda úr, és most Gomes asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, és köszönjük szépen José Manuelnek is a munkáját. A frakcióm árnyékjelentéstevőjének a nevében szólok most, aki nem lehet itt, nem jött el ma. Mindenek előtt szeretnénk hangsúlyozni, hogy mennyire fontosnak gondoljuk azt, hogy a következő évek során az Európai Bizottság egy költségvetés tervezetet nyújtson be, méghozzá sokkal korábban, tehát az év kezdete táján, hiszen fontos az, hogy a véleményünket megalapozottan tudjuk elkészíteni. Ami a költségvetést illeti, fontos az, hogy globális partnerként az Európai Unió fontos szerephez jusson, és ez csak a prioritások betartása mellett képzelhető el. Pont ezért Fernández úr el is mondta, hogy ő is ezen a véleményen van. Ebben a kontextusban az én frakcióm úgy gondolja, hogy ez így rendben van. Örülünk annak, hogy 5,6%-os növekedést könyvelhetünk el a négyes fejezet tekintetében. Ez tulajdonképpen több, mint amire számítottunk, hiszen korábban a több éves pénzügyi tervben azért igencsak megnyírbálták ezt a fejezetet. Azzal is egyetértünk, és sőt örülünk neki, hogy az emberi jogi és demokrácia eszköz központi szerephez jusson, mert ez megfelel és tükrözi az európai értékeket. A stabilitási és béketeremtési eszköz tekintetében a következőket tudom elmondani. Látványos működésre van szükség, mint amilyen Nigéria, Mali, illetve Ukrajna tekintetében történt, illetve a szíriai válsággal kapcsolatban. Viszont nem látjuk azt, hogy figyelembe vettük volna azokat a konfliktusokat, kihívásokat, amelyek a földközi tenger térségében tapasztalhatók, főként a líbiai helyzetre gondolok. Pont ezért a mi frakciónk azt gondolja, hogy ez nem elégséges, és ezzel párhuzamosan az sem lesz elég, hogyha a lemaradásokat ki tudjuk, ez nem lesz elég arra, hogy a lemaradásokat ki tudjuk fizetni. 4,9%-os a növekedés a szomszédságpolitikai eszköznél. Mi úgy gondoljuk, hogy ez sem elég. Világos, hogy Szíria és Ukrajna prioritást képeznek, de nem látjuk azt, hogy a líbiai helyzettel kapcsolatban bármiféle megfontolás történt volna, és hogy erre előirányoznánk összegeket. És végül is úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy támogassuk a közelkeleti békefolyamatot, még akkor is, hogyha ez egy nem létező békefolyamat, de a palesztin hatóságot is támogatnunk kell, illetve úgy gondoljuk, hogy az, ami a költségvetés tervezetben szerepel, nem elég erre a célra, nem tudunk ezzel a jelenlegi helyzetnek megfelelni, és ezért azt kérjük, hogy ezt a problémát a végső a költségvetés tervezetben orvosolják. Señor Fernández, no hay más peticiones. Köszönöm szépen. Hogyha más nem kéri a szót, akkor megadom Fernández képviselőnek a szót, hogy reagáljon az itt elhangzottakra. Fe... El szeretném magyarázni, hogy elfogadtuk a főbb irányvonalakat, és így a költségvetés tervezet figyelembe tudja venni a prioritásainkat. Most a tanács um, végzi az olvasatot, és a parlament is megvizsgálja ezt a tervezetet, illetve ellenőrzi, a dolgok jelenlegi állapotában nem látom azt, hogy mik a tanács prioritásai. Általában a tanács nem öveli az egyes sorok összegeit, nagyon sok sort illetően csökkent, különösen ami a bizottsági költségvetés tervezetet illeti. Ami a szomszédsági politikát illeti, a keleti és déli szomszédsági politikánkat, a tervezetben van egy növelés a déli szomszédsági politikára nézve, a kifizetéseknél, még még jelentős mértékű 197,5 ez pedig jelentős összeg, és azt jelenti, hogy ez prioritásunk, tehát nagyon fontos rendelkezésre bocsátani a kifizetésekhez a megfelelő finanszírozást. Kötelezettségvállalások, kifizetések, Ez nem csak a bizottságot, az intézményeket kell megkérni hogy adjanak több pénzt. Hát ha kötelezettséget vállalunk, akkor fontos, hogy meglegyen hozzá megfelelő kifizetési forrás. A tanács néha olyan költségvetéseket fogad el, annak reményében, hogy ezeket nem lehet megvalósítani, illetve hogy ezeket nem fogjuk megvalósítani. Mintha a piacon lennénk. hogyha minden rendben megy, akkor erre nem is lenne szükség, hiszen a kifizetések automatikusan követnék a kötelezettségvállalásokat. Ami a kifizetéseket illeti, például a szomszédsági eszköznél, itt 34,1%-os a növelés 4,9%-os a kötelezettségvállalásoknál ez a növelés, és a kötelezettségvállalásoknál igenis felelősség teljesen kell eljárnunk, hiszen ha itt túlságosan nagymértékben növelünk, és ezt nem követik a kifizetések, akkor ezzel egy új problémát kreálunk, és nem oldjuk meg a meglévőt. Ami a földközi tengert illeti, ez egy másik sorban van a hármasban. A rugalmassági eszköz 124, millió euró a rendelkezés a marzson kívül. A menedékjog problémája bevándorlás a földközi tengeren keresztül. Ez nem a négyes címhez tartozik. Várom a véleményüket. Mindig meg kell vívnunk a csatát a tanácssal, és amikor arról beszélek, hogy a kompromisszumot figyelembe kell venni, illetve hát tiszteletben tartani, akkor a költségvetési keretet is tisztetben kell tartani, illetve azokat a kötelezettségvállalásokat úgymond szintén tiszteletben kell tartani. A négyes címet illetően ez valóban szégyenletes volt és a késekedések miatt 1,7 milliót fizettünk a késedelmek miatt, ez a helyzet elfogadhatatlan. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a magyarázatot. Úgy gondolom, hogy mindenki számára fontos és megvilágítóra erejű volt ez a magyarázat. Mint hogy az ötös és a hat és napi rendi pont elmarad, ezért most felfüggesztjük az üdésünket és négy órakor folytatjuk az európai szomszédságpolitika felülvizsgálatának kérdésével.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

szólás.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

Három millió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 Vamos a, a reanudar la... Folytassuk a munkánkat. Hetes napi rendi pont. Az európai szomszédság politika felülvizsgálata. Megvizsgáljuk a Kukáni jelentés módosítóit, mely jelentés, mint mondtam, a szomszédság politikáról foglalkozik. 663 módosító indítványt nyújtottak be. Ez azt mutatja, hogy milyen sok színű vélemények jelennek meg a parlamentem belül, és Kukán kollégának adom meg a szót, aki bemutatja a módosítókat, illetve a jelentését. Kukán úr, köszönöm szépen, elnök úr! Először is meg szeretném köszönni azon képviselőtársaimnak, akik eh, ilyen nagy érdeklődést mutattak a jelentésbe, 663 módosítóban öltött testet ez a érdeklődés, és valóban érdekes volt ezeket a módosítókat elolvasni. Én néhány fő gondolatot emeltem ki a jelentéstervezetemben, illetve ezek adják a sarokpontjait, ezeket ismét ki szeretném emelni. A szomszédságpolitika legyen stratégiai orientációjú, és építsen a saját jogára, az emberi jogok és a jogállamiság kell, hogy a politika középpontjában állom, álljon. Másodszorban rugalmasabb mértékre szabott szakpolitikai intézkedésekre van szükség. Harmadsorban meg kell erősíteni a szomszédságpolitika biztonsági szempontjait, figyelembe véve a regionális integráció kérdéseit, valamint a szomszédok szomszédaira is ki kell tekinteni. Úgy gondolom, hogy ezeket a gondolatokat a módosítók támogatják és gazdagítják. Van egy-két módosítóm, amely a, vélem, a jelentés tervezetem általános hangütésébe ütközik, összességében, tehát köszönni szeretném a jelentés tervezetem irányába felmutatott pozitív támogatást meg szeretném erősíteni, hogy célom az, hogy egy pontos, lényegre törő jelentést készítsek, és ilyen módon fogom feldolgozni a módosítókat, és igyekszem majd megfogalmazni a kompromisszumos módosítókat. Ezért tehát összességében annyi szeretnék mondani, hogy a legtöbb módosító általános vélekedésével egyetértek, de a konkrét megfogalmazást nem veszem át, tehát a módosítókban rejlő gondolatokat átveszem, de a megfogalmazást nem. Ahogyan korábban is mondtam, a jelentés célja az, hogy az Európai Unió szomszédság politikájáról szóljon, és nem az egyes szomszédsági országokról szóljon. Éppen ezért eh, az egyes konkrét országokban eh, lévő helyzetet nem értékelem a jelentés fő részében. Nagyobb teret szeretnék biztosítani azon módosítók számára, amelyek specifikusan a szomszédságpolitikával foglalkoznak. A, kérem a kollégákat, hogyha ők más jelentésre vonatkozó módosítókat nyújtottak be, ezeket, értsék meg, hogy ezeket nem tudom mind integrálni. Az első néhány tí, tucat bekezdése a jelentésnek az általános vélekedéseket tartalmazza, és ezen általános megfogalmazást szeretném megőrizni a végleges szövegben, és igyekszem tehát azokat a módosítókat beemelni, amelyek a nemzetközi jog, a területi integritás, illetve a szomszédos országok szuverén döntéseiről szólnak. Vannak olyan módosítók, amelyek konceptuális megosztásra, megosztást kérnek az északi és déli eh, szomszédságpolitikai felosztást kérvényezik. Bár én értem ezt a kérdést, de az én célom az lesz, hogy egy egységes szakpolitikai keret fenntartása mellett legyek, és sokkal inkább a szomszédság politikán belül az egyes szomszédsági differenciációt támogassam. Amikor a ötös bekezdésben a nagyobb különböző együttműködési szintekről beszélek, akkor differenciált megközelítést tartok szükségesnek az egész jelentésben. Úgy gondolom azt is, hogy jobban differenciálni kell a saját érdekeinket, és nem szabad ezeket összekeverni a közös prioritásokkal. Ezen felül stratégiaibb és politikailag irányított szakpolitikára teszek javaslatot, és így a két szomszédság politikai ö, megbízottra vonatkozó javaslatomat meg szeretném őrizni. Egyetértek sok kollégámmal, akik arról beszéltek, hogy arra van szükség, hogy koherensebb legyen a KKBP, a szomszédságpolitika, közös kül- biztonságpolitika eszközei között nagyobb um, koherenciát kell teremteni, de jelzem, hogy a 21-es bekezdés uh, a jelentés tervezetben szól már erről. A nyolcadik bekezdés a donorok koordinációjáról szól, és itt uh, az AMICI ről beszélek, ez a földközi tengeri beruházási koordináció, meg fogom vizsgálni még szorosabban ezt a kezdeményezést. A jelentés második része pedig arról beszél, hogy az európai szomszédság politikát hogyan alakítsuk át. A legtöbb módosító val egyet tudok érteni. Nem tartom ezeket problémásnak, eltekintve attól a módosítótól, amely a less for less megközelítésről beszél, kevesebbet a kevesebbért, és nem látom, hogy miért kellene ezt a megközelítést támogatni. A 13. bekezdés a szomszédság és a bővítés politika különböző koncepciójáról, illetve a szerződés 49. cikkéről beszél. Beszél, nos, én ragaszkodom hozzá, hogy mindkét szakpolitikát expressis verbis említsem a demokrácia, kapacit, intézményi kapacitásépítés és az intézmény és az igazságügyi reform tekintetében nem látom, hogy a módosítók más irányba hatnának, mint amiről én gondolkozom. Beépítem azokat a módosítókat, amelyek a state building és a good governance, az államképítés és a jó kormányzás céljairól beszélnek az ENP vagy az Európai Szomszédság politika keretén belül. Külön fogok beszélni a nők és a gyermekek jogáról, nagyon sok módosító említi ezt a kérdést, ezért erről külön beszélek. A differenciáció és a kondicionalitás fejezetében sem látok semmilyen problémát. A 18. bekezdésben fenntartanám a kondicionalitásról mondottakat a reform folyamatok tekintetében, illetve a more for more, a többet többér megközelítésről mondottakat is fenntartom. A biztonsági dimenzió fontos részét képezi a jelentéstervezetnek. Üdvözlöm a módosítókat, amelyeket a terrorizmusról, a szervezetbűnözésről, az EU krízismenedzsment hatékonyságáról, valamint a biztonsági stratégiával való nagyobb koherenciáról nyújtottak be. Ami a megrekedt konfliktusokról mondottakat illeti, ezekről is egy külön bekezdésben fogok szólni. Ugyanakkor ebből a részből kihagynám a migrációra tett észrevételeket, hiszen úgy gondolom, hogy a migráció sokkal szélesebb körű problémát vet fel, mint kizárólag a biztonsági kérdések. És az specifikus EU missziókra és együttműködésekre való észrevételeket is kihagyom itt. Ami pedig a szomszédok szomszédai együttműködési rendszert illeti, sok jó mód, gondolat szerepel a módosítókban, ezeket igyekszem a kompromisszumokban megjeleníteni, de ugyanakkor igyekszem elkerülni majd azt, hogy specifikusan országokat vagy régiókat említsünk a szövegben a szomszédságpolitika területén hiszen a partnerországok szuverén döntéseiről van szó, illetve azok módosítók, amelyik a szuverén döntésekről szólnak, ezeket támogatni tudom. Végezetül a külpolitikai célok és eszközök fejezete. Célom az volt, hogy, a priori, hogy az együttműködés um, prioritásairól beszéljék. Nem akarok túlon-túl restriktív lenni ebben a fejezetben, korlátozó lenni tehát ebben a fejezetben, de el akarom kerülni azt a benyomást, mintha bizony minden prioritás volna. Éppen ezért az árnyék jelentéstevőkkel méreható vitát folytatok majd, és ez alapján fogok kompromisszumos módosítókra javaslatot tenni, főleg a 31. és 32. cikk kapcsán. Tisztában vagyok azzal is, hogy a szabad mozgás és a migráció kérdései nagyon érzékeny kérdések, és igyekszem az erre vonatkozó módosítókat megjeleníteni éppen ebben a szekcióban. Végezetül, elnök úr, még egyszer köszönettel tartozom a kollégáknak az érdeklődésükért, szoros együttműködésben maradok velük, az árnyék jelentéstevőkkel is a kompromisszumos módosítókat beterjesztem nekik, hamarosan kész is vagyok ezekkel, és örömmel tekintek természetesen a vita elébe, és örömmel válaszolom meg a kérdéseiket is. Egy utolsó észrevétel még. Figyelembe véve, hogy 663 módosítót kaptam, nagyon nehéz mindenkinek a szája íze szerint fogalmazni, lehet, hogy leszek itt kiábrándítok, és kérem, hogy ne ragaszkodjanak a konkrét megfogalmazáshoz, a különböző öm, módosítókban meglévő megfogalmazásokhoz, hiszen ennyi módosított szó szerint semmiképpen sem lehet beemelni. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a képviselőknek. Köszönöm szépen. Először is szeretnék elnézést kérni az árnyékjelentést tevő nevében, aki most nincs itt, nem lehet itt. Kókán úrnak köszönjük szépen a munkáját. Ez a munka tükrözi azt, hogy őt mennyire támogatja a szakbizottság és a parlament is. 63 módosítás érkezett. Ez azt mutatja, hogy nagyon sokan érdeklődtek de általában az európai szomszédságpolitika is fontos terület számunkra, szeretnénk hatékonyak és sikeresek lenni ebben. A jelentéstevővel közösen úgy gondoljuk, hogy nagyon sok konvergencia van a módosítások területén, és mi ezért úgy gondoljuk, hogy a kompromisszumok minden bizonyal nagyon jó alapokkal rendelkeznek, és konszenzusos lehet ez az anyag. A szocialisták és demokraták szeretnék, hogyha ebben a jelentésben a következő gondolatok kapnának hangsúlyos szerepet. Nem akarjuk azt, hogy más, tehát hogy problémák legyenek az alapértékek tekintetében. Mi úgy gondoljuk, hogy az EU számára fontos értékeket az EU szomszédos államaiban is védeni kell, és ezek ráadásul egybeesnek ezek az érdekek az EU szomszédság politikájával is. Tehát az értékek és az érdekek is egy irányba mutatnak, a CSDP tekintetében, azt tudjuk elmondani, hogy ez nem más, mint az európai szomszédságpolitika, tulajdonképpen a kettő összhangban kell, hogy álljon, és fel kell tudni használni mindazokat az eszközöket, amelyek az Európai Unió kezében állnak, akár a szomszédos államokról van szó, akkor is, és ezért ezeket a politikákat nem egymástól külön kell kezelni, hanem közösen. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyobb hangsúlyt kellene fektetni bizonyos területekre. Kukán úr a migrációt, illetve a földközi tenger térségét említette. Én úgy gondolom, hogy ez tényleg nagyon fontos. Ezzel tehát foglalkoznunk kell, és természetesen ebben támogatjuk a jelentős tevőt, és biztos vagyok benne, hogy nem csak a szimptomákat, hanem a mögöttes problémákat kell majd kezelnünk. Itt nem csak a migrációról van szó, hanem más problémákról is. Például a vizibilitás, információ, kommunikáció. Ez a terület a közös kül- és biztonságpolitikában, illetve a szomszédságpolitikában is meg kell, hogy jelenjen szeretnénk jobban teljesíteni, mint ahogyan az korábban történt. Ezen kívül azt is szeretnénk elérni, hogy az országok számára továbbra is nyitva álljon a mm, tagjelölt státusz, illetve az Európai Unióhoz való csatlakozás lehetősége. Természetesen érthető az, hogy a tanács le akarja fékezni a bővítést, de a parlament nem ezen az állásponton áll, nem ez a parlament politikája. És mi úgy gondoljuk, hogy jelzéseket is küldenünk kell az ilyen államok felé, hogy melyek azok a feltételek, amelyek elvezetik majd őket az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz. A személyes módosításaim is ilyen dolgokat fogalmaznak meg, főként az emberi jogokra vonatkozóan. Itt nagyon fontos, hogy ezekről kimondjuk azt, hogy ezek nem képezhetik vitatárgyát. Aztán itt van a civil társadalom kérdése, akár politikai tranzíció vagy átmenet tekintetében szeretnénk, hogyha a civil társadalmat is be lehetne vonni ebben a, ebbe a folyamatba. Itt a demokráciával kapcsolatos párbeszéd lehet egy ilyen eszköz Ukrajna tekintetében. Ö, került erről említés, de az is érthető, hogy ebben a jelentésben nem fogunk országról országra haladva ajánlásokat fogalmazni, megfogalmazni. És aztán végül a saját módosításaimról. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagyon sokan itt a parlamentben és ebben a szakbizottságban is beszélnek arról, hogy az Európai Uniónak milyen fontos szerep jut a külpolitikában. És aztán ez így is van, de nagyon sokszor a szomszédságpolitikánkban ezt nem tudjuk, ezt a vezető szerepet megőrizni. A CSDP az nagyon jól megy ugyanakkor, de nem szeretnénk másodhegedű szerepbe jutni a szomszédsági térségünkben. Itt gyakran kritikus, nehéz helyzetek alakulnak ki, úgyhogy ezért látnunk kell azt, hogy mindez tesztként is szerepel, a politikai elkötelezettségünket fogjuk itt most vizsgáztatni. Szeretném, hogyha ezek hozzájárulhatnának ezek a javaslatok a vita minőségéhez, és várom természetesen a kompromisszumos módosításokat, konstruktívan fogjuk ezt a kérdést kezelni, és nagyon reméljük azt, hogy magas konszenzus alakul majd ki e körül. Köszönöm szépen, Jurek úr! Köszönöm szépen! vizsgáljuk meg, hogy hogyan is néz ki jelenleg az európai szomszédságpolitika azzal kapcsolatban, hogy ez mennyire fontos számunkra, az világos a módosítások számából is, ez kiderül. Az Európai Unió számára a jövő kulcskérdése az, hogy mennyire tudunk hatékonyak lenni, és mennyire tudjuk saját kötelezettségeinknek megfelelni, akár a saját országainkban és a szomszédsági területeken is. Úgyhogy köszönjük szépen Kukán úrnak ezt a jelentést. Ez egy nagyon fontos input volt számunkra, elgondolkodtunk sok kérdésen, és ugyanakkor módosításokkal is elő fogunk jönni, amelyek majd minden bizonyal kompromisszumok részét is képezhetik. Fontos tehát az, hogy megfelelő keretet adjunk ennek az egész mostani helyzetnek, ne a külön-külön országokra koncentráljunk, mert így a teljes kép és a teljes az összképre kiható elvek nem fognak kellő hangsúlyt kapni. Inkább a különböző aspektusokat kell figyelembe venni, mert különben a célkitűzéseket szem elől fogjuk veszteni. Az ICR számára éppen ezért fontos a keleti politika, tudjuk, hogy hogyan néz ki az ukrán konfliktus, az orosz agresszió kérdése, Ukrajna belügyeibe való beavatkozás és az esetleges helyzet, tehát hogy a helyzet még akár tovább mérgesedhet, azt hiszem Ukrajnát meg kell erősítenünk, mert minden bizonyal Ukrajna helyzete sok más kelet-európai szomszédunkra is hatással lesz. Ez az egyes számú és legfontosabb kérdés. Aztán ott van a 71-es módosítás. Ebben egy nagyon általános elvet olvashatunk, amelynek a kompromisszumokban mindenképpen meg kell, jelenti, meg kell jelennie. Garantálnunk kell a szuverenitást azon országok tekintetében, amelyek a mi szomszédaink partnerei. Itt a szabad döntéshozatára gondolok. És most egy kicsit hm, szélesítsük ki a horizontot, és vándoroljunk le dél felé. Ezzel kapcsolatban a stabilitás Európa déli szomszédai tekintetében az ottani konfliktusos helyzetek, valamint a bevándorlással kapcsolatos helyzet közötti kapcsolatra szeretném felhívni a figyelmet. Természetesen lehetnek gazdasági különbségek is dél és észak között, de hosszú távon ez meg fogja határozni az európai bevándorlási helyzetet. Fel kell azt is ismernünk, hogy a mostani problémák azon konfliktusokból fakadnak, amelyek nincsenek megoldva ebben a régióban. Pont ezért én úgy gondolom, hogy az európai szomszédságpolitikának oda kell figyelnie a polgárháborúkra, és más konfliktusokra a világnak ebben a szegletében. És végül, de nem utolsó sorban, szintén nagyon fontos számunkra, és ez a 323-as módosításban szerepel is, hogy megfelelőképpen kell a szociális célkitűzéseket kezelnünk, tehát itt a szociális felelősségvállalásra gondolom. Nagyon sokat beszélünk a demokráciáról, de én úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb kihívás legalábbis dél felé, az az, hogy a keresztény közösségek szabadságát garantálni tudjuk. Hogyha azt mondjuk, hogy az Európai Unió minden kisebbséget támogatni szeretne, a nehéz helyzetben lévő embereket, ezt nem fogjuk tudni elérni akkor, hogyha nem mondjuk ki, hogy ezek a közösségek szintén nehéz helyzetben lévő közösségként kezelendőek. Ez az értékrendszerünkből és európaiak millióinak elvárásaiból, elvárásaiból is fakad, akik az elmúlt évek során hangot adtak aggodalmaiknak, igen hangosan egyébként. És fakad ez a történelemből is. Ezen kívül szeretnénk mindent megtenni annak érdekében, hogy biztosítsuk azt, hogy a most felsorolt aspektusok a kompromisszumokban szerepeljenek. És végül remélem, hogy a végső szöveg nem csak a frakciónk, hanem az EU és Európai Parlament véleményét fogja tükrözni. Köszönöm, Stárkiewicz képviselője a szó, de nagyon kevés az idő, és sokan szeretnének felszólalni, úgyhogy csak két percet adok mindenkinek. Köszönöm. Nagyon röviden. Néhány kérdésről szeretnék szólni. Kukán úr nagyon jó munkát végzett, és nagy feladat állt előtte, hiszen a szomszédságpolitika nagyon különböző, szerteágazó, tehát hatalmas hatáskörről beszélünk, és ugyanakkor az Európai Unió összlakosságának majdnem a felét kitevő lakosságról beszélünk. Itt nem csak arról van szó, hogy különbséget kell tenni az országok között. Egyet kell értenünk abban, hogy ezek az országok azért különbözőek, tehát az, hogy keleten mi történik és délen mi történik, az, az sajnos valóság, hogy különböző helyzet. Valóban mind a két terület partnerként tekinthető, de figyelembe kell venni az alapvető különbségeket, amelyek igenis is léteznek, akár földrajzi okokra visszavezethetően. Tehát ezzel kapcsolatban ne legyünk túl passzívak. Kapacitásépítés a szomszédságpolitikai területeken. Én úgy gondolom, hogy ebben egyetérthetünk, és kapacitás építés nagyon fontos ezen a területen, új gondolatokra van szükség. Prioritásokat kell megállapítanunk, és ma is beszéltünk a humanitárius segítségnyújtás kérdéséről, ezt talán máshogy kellene kezelnünk, mint hogyha a harmadik országbeli segélyprogramokról vitázunk. Úgy gondoljuk, hogy számunkra a szomszédságpolitika egy vezető szerepben lévő aktív eszközé kell, hogy váljon, nem egy passzív téma ez, amelyről analíziseket, képez, analíziseket végzünk, úgyhogy köszönöm szépen az összes segítséget, és várom a kompromisszumokat. Köszönöm szépen, elnök úr, csatlakozom az előttem szólókhoz, és én is köszönetet szeretnék mondani. Köszönöm szépen Kukán úrnak, hogy megpróbálta újra fogalmazni az európai szomszédsági politikát. Emlékeztetnék eh, a nagyon konstruktív és gyümölcsöző vitára, amelyet a munkadokumentum vitatása során megéltünk. Itt ő leírta azokat a célokat és eszközöket, amelyekkel az európai szomszédsági politika rendelkezik, illetve fontos, hogy ezek újra definiálásra kerüljenek az eddigi eredmények eh, értékelése alapján. És azt gondolom, mindannyian egyetértünk a szakbizottságban azzal, hogy nagyon fontos, hogy az európai eh, szomszédsági politikát újra kell fogalmazni, mind a keleti, mint a déli szomszédság eh, tekintetében. Itt egy eh, munka dokumentumról van szó, de lehet, hogy nem annyira világos a jelentés tervezetből. Nagyon fontos a stratégiai célkitűzésekhez csatlakozni, illetve fontos, hogy a politika vízióra is kiterjedjen ez az anyag. A politikai vízió fontos, hogy a saját felelősségvállalás, a rugalmasság, kifelé történő láthatóság szempontjából megerősödjenek az Európai Unió számára, illetve a szomszédos országok számára, és itt fontos különítést tenni. Hát fontos, hogy a politikák koherensebbek legyenek, illetve hogy a javaslat eh, a mi módosítóinkkal jobban összhangban álljon. Kérdésem a következő. A gazdasági, szociális környezetvédelmi emberjogi szempontok hogyan alakítható ki az EU részéről a szomszédsági politika kapcsán? Frakcióként megpróbálta a 10-es, 16-os, 26-os, 70-es módosítókban ezt a koherenciát jobban hangsúlyozni. Tehát nem mondhatjuk általában vért, hogy szomszédsági politika, hanem ennek a gazdaságpolitikára, kereskedelemre, illetve együttműködés a más területeken, külpolitikára is hatással vannak ezek a területek, illetve a szomszédsági politika. Remélem, hogy sikerül elindítanunk a szomszédsági politika újra fogalmazását. Köszönöm szépen, ezzel lezártam a hozzászólók listáját, Messzening úr. Thank you, Chair. Let me also start with our uh, Köszönöm szépen, én is először gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek. Ez egy nagyon nehéz feladat, Nagyon rövid leszek. Nagyon olyan kérdések, amelyekben meg tudunk állapodni, egyetértünk, és vannak olyan témák, amelyekben lehet a véleményünk. Én támogatom a speciális külön kiküldöttek kinevezét, és még akkor is, hogyha ez ellentmondást vált ki esetleg a szakbizottságban. Van két olyan pont, amit fel szeretnék vetni. Az első a több ér többet elve. Egyetértek, illetve a frakciónk egyetért abban, hogyha konzisztens módon valósítjuk meg ezt az elvet, és hatékonyak a feltételei ennek, ahogy a 18-as bekezdés erről említést tesz, akkor ez lehet, hogy elégséges a szükséges eredményhez. A kevesebbet kevesebbért nem feltétlenül destruktív jellegű, viszont hogyha nem Um, állunk összemben a korábbi többet többet elvel, és bizonyos szomszédok uh, úgymond visszacsúsznak az emberi jogok területén, akkor nem maradnak hatékony eszközeink. Tehát ez az egyik uh, probléma a megközelítés kapcsán, tehát azon erről még vitát kell folytassunk. Értjük a különbségtételt és ez nagyon fontos, illetve alátámasztott is. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy vannak regionális aggályok, különösen a déli szomszédságban, illetve a Földközi Tengeri Unió, illetően, mint egy platformot tekintve. Ezt a gondolatot fontos áttekinteni, hiszen a jelenlegi formájában ez teljes katasztrófa. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Schaffhauser úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Három fontos elvet említenék ki a bővítési politika kapcsán. Egyrészt a szuverenitás kérdését, a tagországok szuverenitásán, a közösségi joganyagnak nem szabad ellenébe venni a szuverenitásnak, megsérteni a szabadságot, hogyha sikeresek szeretnénk lenni ebben a bővítésben. Az anyag Mogherini asszony dokumentuma hangsúlyozza azt, hogy nem figyeltünk oda a különböző tagországok szuverenitására, és egy kicsit imperialista magatartást tanúsítottunk. Fontos megtartani a kapcsot. Én az Elzász érkeztem, Ez 700 éven keresztül német uralom alatt volt, utána a francia kézbe került. Tehát tulajdonképpen Franciaország egy olyan részéről van szó, amely germán jellegű, és hogyha választani kell Európa, illetve Franciaország és Németország között, Hát ezt a kérdés, ez a kérdés két világháborút is okozott, úgymond. Lehet, hogy Ukrajna kapcsán hasonló a helyzet, ahol Stalin erőltette rájuk az ukrán határokat, itt vannak a galiciai kollégák is hasonló tapasztalatokkal, tehát fontos, hogy ezeknek a régóknak megtartjuk a speciális jellegét, illetve a szomszédsági politika ne vállalja magára ezt az ellentét, ellentétet a kelet és a nyugat között, ha nem akarunk harmadik világháborút kiváltani. És fontos, hogy ne háborúzzunk annak érdekében, hogy a demokrációt er- eredetessünk bárkira, azt gondolom, hogy ezt lépésenként lehet csak felépíteni, nem csak egyetlen demokrácia létezik, és hogyha valaki ezt másra szeretné értetni, akkor megnézhetjük a saját házuk táját, hogy kiderül, hogy ez nem is olyan tökéletes. Tehát azt gondolom, hogy totalitárius az a, az elképzelés, hogy a béke érdekében háborút kell folytatnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Renkovics képviselő. Köszönöm szépen. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani Kukán úr magyarázatáért. Ő az egyes módosítókat azt gondolom, hogy jól mutatta be. Egy dologra szeretnék utalni, ami az időzítést illeti. Nagyon eh, érdekes ennek az időpontja, hiszen az idei csúszálkozó után közvetlenül jelent meg a jelentés, amely kritikusan fogalmaz, de pozitív is, ami a szomszédsági politikát illeti. Az egyes területeken különböző volt a megközelítés. Azt gondolom, hogy a szomszédsági politika méltósága, illetve a globális szerep az, amit itt vizsgálunk. Éppen ezért értékelem az egyes elgondolásokat, ami a nemzetközi jogot illeti, a nemzetközi jog tiszteletben tartását, illetve azt a tényt, hogy bizonyos elveket nem akarunk feltétlenül érvényesíteni. Itt a szomszédsági politikáról van szó, és az európai biztonsági stratégia átdolgozására is most kerül sor. 2016-ig szeretnénk ezt megoldani. Azt gondolom, hogy minden eszközt meg kell ragadnunk, amely egyszer már bevált a bővítési politikában például a gazdasági kormányzás kérdését, a gazdasági kormányzás eszköze szomszédságunkban, a közfinanszírozás stabilitása, hozott eredményt, illetve pozitív fejleményeket. Remélem, hogy Hán biztos az év végén egy jobb stratégiára tud majd javaslatot tenni. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok a jelentéstevőnek. Köszönöm, Pánkovics úr Péternek képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt egy nagyon fontos politikai kihívásról beszélünk. Örülök annak, hogy Kokán úr jelentése megfelelően tükrözi a megváltozott valóságot a szomszédsági politika kapcsán, és ez a valóság kevésbé romantikus, mint annak idején, amikor ezt a stratégiai gondolkodást elindítottuk arról, hogy hogyan javítsuk kapcsolatainkat a szomszédsággal. Destabilizált a szomszédság, széttöredezett, illetve jelentős kihívást jelent számunkra. Felveti a kérdést, azzal kapcsolatban is, hogy belső szinten hogyan oldjuk meg a kérdéseket. Néhány héttel ezelőtt szerettük volna elveinket, értékeinket hangsúlyozni, de most más a probléma, különbségtételről beszélünk, és nem arról, hogy hogyan szeretnénk érvényesíteni értékeinket és elveinket. Azt gondolom, hogy a kukán jelentés egy olyan anyag, amely értékeink erősítéséről szól, amennyire ez lehetséges a különböző feltételekhez mérten. Látnunk kell azt, hogy szomszédságunkban az országok többsége olyan ország, amely még nem zárta le az átmeneti időszakot a demokráciához vezető úton, én a kulcsfontosságú elemet jobban szeretném hangsúlyozni ebben az összefüggésben a jó kormányzás elemét. Szomszédainkkal számos problémánk van, hiszen a jó kormányzás még nem tudott meghonosodni. Ami pedig a többi szereplőt illeti, én együtt szeretnék eh, működni bárkivel, aki hajlandó velünk működni, közös érdekeink megvalósítás érdekeiben országunkon belül, illetve kívül. Köszönöm szépen! Én is szeretnék néhány szót szólni. Köszönöm szépen Kukán úr munkáját. Amikor a déli szomszédsági politikáról van szó, akkor én azt gondolom, hogy túlságosan óvatosan kezel bizonyos kérdéseket, amelyeknek részleteiben jól volna elmélyedni. Nem szabad elfeledkeznünk az igazságtalanságokról, például a palesztinok, kötét igazságtalanságokról, a nyugat-szaharai térségről, illetve a libiai-szíriai helyzetről. Éppen ezért nyújtottunk be néhány módosítót, ezek közül csak néhányat emelnék ki. Úgy érezzünk, hogy nagyon fontos biztosítani azt, hogy a térség fenntarthatóság, a Szíriával fenntartott kapcsolatok olyan témák, amelyekkel foglalkozunk. Az ENSZ speciális megbízottja Stefan de Dúra, fontos, hogy uh, folytassa munkáját, nem mondhatunk szemet, szemet bizonyos események felett, olyan országok esetében, akik bizonyos szereplőknek fegyvereket juttatnak. Irak, Szíria és más országok kérdésében bizonyos más országokat követtünk, és azt gondolom, hogy ez nem a megfelelő állás Szaudi-Arábia, Katar, Törökország, az USA lábnyomait követték. Palesztina nagyon fontos, a stabilitást szeretnénk a térségben. Én spanyol vagyok, és azt gondolom nagyon fontos biztosítani azt, hogy a nyugat-szaharai térség megszállása megszűnjen, illetve hogy Marokkó is folytassa a tárgyalásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm a felvetéseket. Mi a fő kérdések tekintetében egyetértünk a jelentéstevővel. Köszönöm szépen a munkáját. Kukán kollega nagyon tapasztal, de hát nem kis munka, több mint 600 módosító indítványjal bánni, ezeket integrálni megjeleníteni. Két dolgot szeretnék felvetni. Egyrészt, és itt egyetértek Kukán kollégával, nagyon fontos, hogy egységesen kezeljük a szomszédságpolitikát, melynek természetesen több dimenziója lehet. Meg kell akadályozni azonban a szomszédságpolitika megosztását. A szerződés nyolcadik cikka azt mondja, hogy a szomszédság politikának más-más dimenziói vannak, de fontos, hogy ne külön szomszédság politikát folytassunk kelet, illetve dél irányába. Persze fontos, hogy az igényekre szabott politikai válaszokat találjunk, erről beszélt Kukán kollega is. Legyünk becsvágyóak, de vegyük mindig figyelembe a mindenkori országban lévő helyzetet. Egyeztetni kell ezt persze vele, de ugyanakkor a politikának realistának kell lennie, meg kell akadályozni, hogy ez rá, ezt rákényszerítsék a szomszédság politikai országokra. Barcelonában áprilisban tartottunk egy ülést, amely nagyon hasznos és célra vezető volt, és az volna a cél, hogy évente és, vagy két évente, de semmiképpen sem nyolc évente tartsuk ezeket a rendezvényeket. Aztán a biztonság kérdéséről. Kukán kollega már beszélt erről, a biztonságpolitikai szempontok nagyon fontos szerepet játszanak a szomszédságpolitikában, és persze a bevándorlás kérdésével is foglalkozni kell. A migrációs áramlatok kérdését említeni kell, és megfelelő együttműködést kell biztosítani a szabályozott migrációs hullámok megte- létrehozása, koordinálása érdekében, úgy, hogy ezek a migrációs áramlatok ne veszélyeztessék a biztonságot. Ez egy olyan szempont, amelyel úgy gondolom, hogy Kukán kollega még bővíthetné, gazdagíthatná jelentését. Végezetül pedig Én magam is egyetértek azzal, hogy Kukán kollega többet többért elvet hangsúlyozza ki, de fontos, hogy itt a more for more, vagy többet többért elvében ösztönzőket és ne szankciókat szabjunk ki. Az is fontos, hogy az egyes országok igényeire figyelemmel legyünk. Köszönöm szépen, lezártok ezt a vitát, és megadom a jelentéstevőnek, Eduard Kukánnak a szót. Thank you, Mr. Chairman. Uh, very briefly, I would like... Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni az egyes frakciók képviselőinek és az egyes kollégáknak, akik hozzászóltak. Bátorít az a tény, hogy azt figyelhettem meg, hogy mindenki pozitívan szeretne hozzájárulni ehhez a jelentéshez, és azt szeretnék, hogy ez a jelentés a legjobban tükrözze az Európai Parlament véleményét, és határozott is legyen ugyanakkor, a tekintetben, hogy sikra szálljunk a koordinált európai szomszédságpolitika ügye mellett. Valóban nagyon-nagyon sok módosítót nyújtottak be, hogy ezt már mondtam, ezért nagyon nehéz volna ezeket mind megjeleníteni a kompromisszumokban. Egyes kollégák felvetett feltettek egy-két kérdést, amelyeket még meg szeretnének vitatni. Nos, az elkövetkező árnyék jelentéstevői üléseken keressük majd a kompromisszum kialakításának a lehetőségét. Nem olyan nagyok a vélemény különbségek, de érdemes megvitatni ezeket a kérdéseket. Egyes kérdésekben persze nagyon nehezen tudna megjeleníteni, beemelni a módosítókat, említettem már bevezetőmben. Hogyha az egyes országok belpolitikai helyzetének elemzésébe bonyolódnánk, akkor ez nagyon megnehezítené a jelentés elfogadását. Hiszen nem szabad, hogy túl hosszú legyen a jelentés. Kérem, hogy értsék ezt meg, hogy célirányos, pontos, határozottan fogalmazó jelentést akarok megfogalmazni, de keresem önökkel a megállapodás lehetőségét, hiszen úgy gondolom, hogy nagyon fontos az Európai Parlament, és minnyájunk számára, hogy egy ilyen jelentés jöjjön létre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kukán úr. Még egyszer emlékeztetek mindenkit arra, hogy az AFET Strasburgi júni 11-i rendkívülésén szavazunk erről a tervezetről. Következő napi rendi pont, nos, ez egy zárt ülés lesz, éppen ezért három percre felfüggesztjük az ülést, és kérem, hogy aki nem vehet részt az zárt ülésen, hagyja